de még Marino Pinto úr jelentését tartalmazza, az Európai Bíróság a száma, az előadója szó. Obrigado, Sra. Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Unió Bírósága 2011-ben egy jogalkotási kezdeményezése lehet, hogy saját statutumát megváltoztassa, hogy 12 új bírót vehessen fel az általános bírósági tanácsba. 2014-ben első olvasatban támogatta ezt az Európai Parlament. Ám a tanács nem nevezte ki a 12 bíró egyikét sem, mert a tagállamok nem tudtak dűlőre jutni abban, hogyan válasszák ki a bírókat. Minden tagállam tudnék saját bíróját szerette volna előnybe részesíteni. Így aztán a 12-es szám ugye nem passzol a 28 tagállam számához, nem sikerült tehát megállapodniuk. 2014-ben a bíróság aztán 28 új bírót kért, és a munkaügyi bíróság eltörlését. Tehát a bíróság 12 éven át igyek, 12 bírót kért ahhoz, hogy megoldja a problémáját, most azonban 28 bírót kért, és egy bírósága eltörlését, megsemmisítését. Hát nyilván nem ez a legjobb módja a bíróság problémák megoldásának, nyilván a tanácsnak igyekezett kedvére tenni a bíróság e módosítással, hogy egybeesen a kért bírók száma a tagállamok számával nem csak változtatásáról van szó az eredeti módosításnak, amely teljesen új kezdeményezésről, nem 12 bíróról van szó, hanem 28 új bíróról, meg arról, hogy a munkaügyi bíróságot eltörlik, holott ezt a, nizzai és liszaboni szerződések is meghatározták, hogy e-, ennek a bíróságnak működnie kell. Az Európai Bizottság meg kell vizsgálja, meg kellett már vizsgálja E, e, kezdeményezés mellétét. Ez nem történt meg, mert a bizottság 12 új bíró kinevezését vizsgálta meg, nem 28-ét. Semmilyen, semmilyen vélemény nem alkotott a munkaügyi bíróság eltörléséről. A szerződések gondoskodnak arról, arról szólnak, hogy hogyan lehet létrehozni speciális bíróságokat, ám nem szólnak a szerződések ilyen bíróságok megszüntetéséről. Sem a Nizza, sem a Lisszaboni szerződés nem szabályozza ezeket. Hiszen a, a speciális bíróságok jobb a, a, minőséget jelentenek, és a szerződések alapján új bíróságok is létrejöhetnek, például a, a, a szerzőjogok védelmében, vagy a, a védjegyek védelmében. Ez lehetne a megfelelő irány, nem az, hogy megszüntetnek bíróságokat hatástanulmányt is kellett volna készítsen az Európai Bizottság, ilyen tanulmány nem készül. Jelentésemben tehát azt kérem, hogy térjünk, kérünk vissza a 2014 április első olvasatban elfogadott anyaghoz, mely kimondja, hogy nem fogadjuk el, hogy 12-ről 28-ra növeljék az újonnan felvendő bírók számát, hiszen semmi sem indokolja ezt voltak éppen ennek hatalmas gazdasági hatása volna, és csak azért lenne erre szükség, mert a tanács nem tudod ülőre jutni a, a, a, a bíró kinevezésében. Olyan döketilünk, amikor a polgárok megtakarításokkal kell szembenéznek, a többi európai intézmény is folyamatosan csökkenti tisztviselőnek számát, hogy személyzeti kiadását csökkentse. Ebben a, ennek fényében ez az intézkedés nagyon rossz példa volna ám a tanács is ragaszkodik ehhez a döntéséhez, és arra azt követő, hogy az Európai Parlament fogadja ezt el, vagy utasítsa el. Az európai adófizetők nevében, akiket képviselünk, jelentésemben is felhívom erre a figyelmet, illetve a nemek közötti egyenlőség fontosságára is. A tanács ezt is elutasította, mert úgy gondolják, e, ezt elég a, a preambulumban megelmíteni, ám nem kötelező elem ha elfogadnánk a tanács által ránk erőltetett feltételeket, akkor a nemek között egyenlőség csak üres szavakban testesülne, meg nem vannak semmiféle következménye, kézzelfogható hatása. Erre is fel kell hívjuk a figyelmet, és az alapjogok sem kapnának megfelelő támogatást, holott ezek az Európai Unió elveit érintik. Úgyhogy azt javaslom, térjünk vissza az első olvasatban elfogadott szöveghez. Kretszó asszony a bizottság részéről. Köszönöm szépen. A bizottság támogatja a kompromisszumos javaslatot, melyet az Európai Parlament és a Tanács hozott létre. Hosszú tárgyalások alapján jött ez létre, és ez kiegyensúlyozott megoldást jelent, és így ezt a dossziét, amely túl hosszú ideig megakadt a tárgyalások során, ki előbbre vigyük. A kompromisszum egyebiránt a bíróság által javasolt gondolatokon alapszik nagyon fontos, hogy a jelentést minél gyorsabban lezárjuk. A az általános bíróságban lévő helyzet és az ügyhátralék aggasztó, a megoldás tehát a gyorsított eljárás tenné lehetévé. A karta garantálja a igazságszolgáltatáshoz való jogot, ám az igazságszolgáltatás nem lehet késedelmes mind az állampolgárok, mind a gazdasági szereplők számára fontos, tehát, hogy megerősítsük az Európai Bíróság működését, fontos tehát, hogy a jogvitákat minél gyorsabban rendezni lehessen, ez egyébként a bizottság és az egész unió érdekében is van. A bizottság üdvözli a nemek közötti egyensúlyra vonatkozó javaslatot, a bizottság abszolút támogatja ezt a célet, célt. Ilyen módon tehát az itt kialakult kompromisszumot mindenképpen támogatni tudjuk, és hogyha a tanácssal is megoldásra lehet jutni, akkor a bizottság is pozitív véleménnyel fogja ellátni ezt a tervezetet. Most pedig a frakciók hozzászólói következnek. Cvefka úr az első két percben a néppárt részéről. Pani przewodnicząca, pani komisarz. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony, hölgyeim és uraim. Az igazságszolgáltatás egy demokratikus állam fontos pillére. Mi demokratikus államok családja vagyunk, ezért egy jól működő igazságszolgáltatási rendszerre van szükségünk Európában. Ezért a néppárt részéről én azt szeretném elmondani, hogy mi örömmel látjuk, hogy a hosszú és nehéz tárgyalások végén sikerült elérni egy kompromisszumot. Holnap szavazni fogunk egy olyan kompromisszumról, amelyet a parlament, a tanács vitatott meg egymással múlt héten. Ez a kompromisszum azon alapul, hogy szükséges a bírák számát emelni. Egyértelmű, hogy a törvényszéken több bírára van szükség. Enélkül ugyanis bírságot kellene fizetnünk, mert túlságosan elhúzódnának az ügyek. Bevezettük a felülvizsgálati klauzulát is, vagyis 2019-ben felülvizsgáljuk, hogy a reform hogyan járult hozzá az Európai Bíróság működéséhez, és hogy ez a módosítás olyan hatékony, mint ahogy azt szerettük volna. Az Európai Parlament és a tanács állásfoglalását is el kell fogadni annak szükségességéről, hogy a nemek közti egyenlőséget megteremtsük, de ez mindössze a kezdete ennek az útnak. Nem csak erre az egyetlen intézményre kell itt gondolni, mindenhol be kell vezetni ezt az intézkedést. Holnap a néppárt támogatni fogja ezt a megegyezést a tanácsal. Köszönöm. A szocialisták és demokraták nevében Delvó képviselő egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az igazság egy alapvető jog és pillér az Európai Unióban. Nekünk itt az EU-ban nehézségeink akadtak ezzel. A polgárok képviselőiként meg kell védenünk a polgárokat, és ki kell elégítenünk az e- ezzel kapcsolatos igényeket. Tagadhatatlan, hogy növelni kell a bírák számát. Egyre nő a függőben lévő ügyek száma, és már öt panaszt kaptunk amiatt, hogy nem fejeztük be időben az eljárásokat, és az ezzel kapcsolatos bírságok már 27 millió euróra rúgnak, ez nagyon magas. A férfiak és nők közötti egyenlőség az Európai Parlament számára nagyon fontos. És ne szalasszuk el ezt a lehetőséget, hogy most konkrétan meghatározzunk egy célt a szimbolikus nyilatkozatok helyett. Szeretném megismételni, hogy az összes demokrata erre a kompromisszumos javaslatra szavazott, több igazságszolgáltatás és nagyobb egyenlőség. Ezt szeretnénk elérni. Elfogad e, egy kék kártyát Pospisil úrtól. Leo. Elle a pas dit qu'elle acceptait encore. Még nem mondta a kolléganő, hogy elfogadja jestli si nemyslí že ten problém rostoucího nápadu. szeretném megkérdezni hogy vajon nem egyre gyakori megoldás az, hogy több jogi asszisztens, nem, miért nem lehetne megfelelni több jogi asszisztens? Csehországban jó példa volt, ez a bírók helyett asszisztenseket kell fölvenni. Delvó asszony. Mi arra a következtetésre jutottunk, hogy ha túl sok asszisztens van bíránként, az felelőtlenebbé teszi a bírákat, és nagyon fontos, hogy több forrást adjunk nekik, és hogy megemeljük a bírák számát. Köszönjük, Karim úr kap szót az ECR nevében két percben. Elnök köszönöm. 20 éve szolgálok választott képviselőként. Azóta ez a legnyakatekertebb és visz, kifordítottabb politikai folyamat, amit valaha is láttam. Nem könnyen mondok ilyesmit. Én a jogi szakbizottságban dolgoztam, ahol igyekeztem a jelentéstevővel és más kollégákkal együttműködni abban, hogy megfelelő megoldást alakítsunk ki arra a problémára, amelyel szembesültünk itt. Ám az igazi reform érdekében helyette helyett feláldoztuk a tényleges megoldás lehetőségét a politikai játszmák előtt. Olyan megoldás jött létre, ami voltak éppen nem megoldás. Amikor az Európai Unióban élő állampolgárok azt követelik, hogy tényleges reformokat hajtsunk végre, amelyek tényleges szolgálatokat nyújtanak nekik, Ehelyett megint azt a döntés született, hogy olyan kompromisszumos megoldást tesznek eléjük, amely tovább növeli az állampolgárok terheit, ám semmit nem tesz annak érdekében, hogy megoldja azt a problémát, amelyet meg kellett volna oldani. 20 millió eurót költenénk kollégák évente pluszban egy olyan dologra, amire semmiféle szükség nincsen egyetlen eurocentet sem kellett volna hozzátenni az európai adófizetők terheihez. Minden állampolgár szemében kudarcot vallunk, kollégák, hogyha ezt keresztül visszük. Ezért ezért döntöttem úgy, hogy egy állásfoglalási módosítást terjesztek be, amely elutasítja a tanács álláspontját. Felhívom képviselőtársaimat, és tudom, hogy magánbeszélgetésekben sokan belátták, hogy a következő években sajnálni fogjuk ezt a döntést, megbánjuk majd, ezért kérem, hogy az én módosítomat támogassák. Köszönöm, Kavada úr, másfél percben. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! A reformtervezet, amelyet most látunk, egy négy oldalú tárgyaláson alakult ki, és lehetővé teszi, hogy költségvetési kontrollt gyakoroljunk a bíróság fölött. Ugyanakkor az igazságszolgáltatás egy nagyon fontos pillére a demokráciának, és ezt a polgárok is így gondolják. A 2012-es reform alapján az esetek száma a bíróságon 43%-kal emelkedett. 2014-ben 5 keresetet nyújtottak be azért, mert túl, túlságosan elhúzottak a tárgyalások, és ez 27 millió euróba került, ennyi kártérítést kellett fizetnünk, ahogy már Delvo asszony is elmondta. A bíróság strukturális reformját is támogatom. Ennek három szakasza lenne, és minden szakasz végén egy értékeléssel határoznánk meg, hogy elég volt-e, amit tettünk, vagy hogy fokozni kell még az erőfeszítéseket. A pénzügyi ellenvetések szerintem demagóg jellegűek. Létfontosságú demokrácia az is a igazságszolgáltatás, ugyanis van a végrehajtó és a, törvényalkotó hatalom, de ezen kívül az igazságszolgáltatás is létfontosságú. Hautala asszony következik a zöldek nevében másfél percben. Uh, Madam President. Elnök asszony. Második olvasatban tárgyaljuk ezt a dossziét. 2011 óta a tanács képtelen volt megállapodásra jutni, és vélhetőleg nem is fogja módosítani a 28 bírára, új bírára vonatkozó javaslatát. Ám azok, akik megkérdőjelezik ennek a helyességet, azoknak üzenem, hogy ez a reform nem csak a bírák számáról és ezek kapcsán kitört vitáról szól, hanem arról is szól, hogy az Európai Bíróság rendszere működőképes maradjon. Az általános bíróság az állampolgárok számára az igazságszolgáltatás záloga. Az Európai Bíróság mindig megerősíti a jogállamiságot, az átláthatóságot és az alapjogok ért, érvényesülését. Éppen ezért fő prioritás kell, hogy legyen, hogy a, bíros, bíra, a törvénykezés munkája működjön. A háromoldalú tárgyalásokon történelmi áttörtés történt. Először történt az, hogy a nemek közötti egyenlőségről ről szóló záradék bekerült egy EU intézményt szabályozó jogszabályba. Ez egy fontos lépés, egy jogi innováció, amely egy fejlődés első lépéseként tekintendő, mely fejlődés minden EU intézmény nemi paritása irányába mutat. Az a fontos, hogy a bíróság be is tartsa ebbéli ítéletét. Ferrer asszony, egy percben. Köszönöm szépen, állnak asszony. Legyünk őszinték, az fükú bíróság, a törvényszék reformja egy botrány. Képtelen a tanács megegyezni, és ilyen módon képtelenek a nacionalista és antikommunitárius elvet meghatározni, és ragaszkodnak az egy ország, egy bíró elvéhez, és inkább megduplázzák a bírók számát, semmint hogy megállapodásra jussanak egész egyszerűen csak a foteleket, a posztokat osztogatják, szóval a posztokat, a posztokat osztogatják, az állampolgárok pedig szörnyű áldozatokat hoznak. Például Olaszországban magában a bíróságok száma megfeleződött, hogyan higgyünk így az igazságszolgáltatásban? Ellenőrizzük ezt a rendszert, és úgy gondoljuk, hogy ráadásul sürgeti a parlamentet, és sajnálom a zöldeket és a szocialistákat, eh, hogy kiálltak egy ilyen botrányos reform mögött. Köszönöm. Vous avez terminé très vite, Madame Ferrara. Trop vite. Nagyon gyorsan, túl gyorsan is beszélt Ferrara asszony. Eh, két percben eh, Löbreton úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a reform botrányos, először is azért, mert haszontalan, a bírók, akiket meghallgattunk, elmondták ezt nekünk, és a törvényszék elnöke Jáger úr azt mondta, hogy évente több mint 20 millió eurót költünk el teljesen fölöslegesen. Másodszor azért, mert ez a reform a parlamenti eljárást számos alkalommal megsértette. Először is a kétszeres olvasat szabályát, aztán az egyik legfontosabb szabályt. Október 8-án az előadó kérése ellenére egy gyorsított szavazást tartottak. Végül pedig a bírák meghallgatása, amely nevetséges körülmények között zajlott, alig tudtam bejutni a saját szakbizottságomba, nem akartak beengedni. Végül az EU működéséről szóló szerződést is megsértette ez az eljárás, ugyanis a reform együtt jár azzal, hogy a közigazgatási törvényszéket megszüntetnék, és el kell, hogy mondjam, hogy ez a reform, mivel ezt a törvényszéket eltörli, megsért egy szerződést, amely létrehozta ezeket a törvényszékeket, de semmiképpen nem engedi meg, hogy ezeket töröljék. Ezt a 257. cikk tartalmazza egyébként az Európai Unióban a magánérdekek érvényesülését láthatjuk. Ez még talán meglep minket, de már több alkalommal láthatunk rá példát. 28 jól fizetett bíra ül ott, és ez az oka annak, hogy a Júri Szakbizottságban benyújtottam egy módosítót, amely megtiltotta az európai parlamenti képviselőknek, hogy bírává váljanak. A hatalmi ágak szétválasztása és az összeférhetetlenség ellen szólt volna ez, de a módosítómat nem fogadták el. Elnézést, de lejárt az ideje. Elnézést kérek, hogy félbeszakítottam. Komodini Kakia asszony következik másfél percben. Thank you, Madam President. Köszönöm, elnök A hatékony bírósági rendszer nagyon fontos, mindig szükség van rá, és ebbe be kell fektetni az európai bíróság rendszerébe is, hiszen a lehető legjobb, hatékonyabb, eredményesebb rendszerre tart igényt az európai polgár. Mi értelme van annak, hogyha az európai állampolgárnak jogot adunk ahhoz, hogy az Európai Bírósághoz járuljon, ám aztán évekig kell várnia, olyan ügy hátralék van ott. A, a, az igazságszolgáltatás nem ö, okozhat csalódást az európai állampolgároknak meg kell oldanunk azokat a nehézségeket, amelyek fennállnak a lehető leggyorsabb idő alatt, jó bírókat felvéve a bíróságokra, akik meg tudják az ítélkezést gyorsítani, és a minőségét javítják. Ezt várják az emberek az Európai Bíróságtól, és ehhez persze be kell tenni több pénzt az Európai Bíróságba, be kell fektetni, hogy minél több ügyet tudjanak megtárgyalni. Ez, ez persze azt is jelenti, hogy a bíróság, amelybe, amely felhasználja a pénzeket, nagyon körültekintően kell felhasználja a forrásokat, elszámoltatható kell legyen a bíróság, hatékony működést kell irányozzon. Az a javaslat, hogy a bírák számát az Európai Bíróságban növeljék, jóváhagyást kell kapja, hiszen ezzel hatékonyabban tud a bíróság működni, gyorsabban tudja ledolgozni ügyhátralékát. Regner asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Mi történne, hogyha nem működne jól az Európai Bírósági Rendszer? Az Európai Bíróság nagyon nagy, hatalmas cégek ellen is ítéleteket mond, például a Max Schrenks ítélet a Safe Harbor kapcsán. Európai szinten működő és gyorsan működő, magas minőségű törvénykezésre van szükség. Az Európai Parlament um, igyekszik itt egy ilyen um, tanácsi határozatot megmenteni. Tudjuk, hogy több bírára van szükség, de hogy 28-ra van a szükség, eh, ez nem egyértelmű ugyanis az áttekintési záradékban ezt át fogjuk tekinteni. Ráadásul az Európai Bíróság eh, úttörő szerepet játszik eh, a nemek közötti egyensúly megteremtésében számos kitűnő női bíró van, és itt eh, példamutató munkát végezhetnének. Köszönjük, James asszony következik eh, másfél percben. When even the rapporteur... Ha még a jelentéstevő is bírálja saját javaslatát, akkor szinte paródia az a segítkívás, amit úgy hangzik, hogy Houston bajban vagyunk. Ha még a jelentéstevő sem tudja eladni nekünk a termékét, hogy fogják az állampolgárok megvenni? Az állampolgárok pénzét nem veszik figyelembe, az Európai Unió szemérmetlenül növeli a költségeket. Ez a jogalkotási kezdeményezés teljesen hiánya hiában az átláthatóságnak, külső és belső szempontból is. Még költséghatékonysági elemzés vagy hatástanulmány sem kíséri. Azt kérje a végén a jelentés, hogy utasítsák el a javaslatot. A jelentéstevő erős, felhívás erőteljes, az elutasítás valóban az egyetlen mód, ahogy fel tudunk lépni ez ellen. Kövessük a jelentést, a ajánlását, különben mi az ördögnek van a jelentéstevőnk, ha nem követnénk őt. Buda kolléga, másfél percben. Kollégy, William Glaston spunea că... Köszönöm szépen. William Gladstone egyszer azt mondta, hogy a késedelmes igazságszolgáltatás azt jelenti, hogy nem szolgáltatunk igazságot. Ezért üdvözlöm, hogy az Európai Bíróságon szolgálatot teljesítő bírák számát megemeljük, hiszen a bíróság független kell, hogy legyen, ugyanakkor a joghoz és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést biztosítanunk kell. Az Európai Unió nem szabad, hogy elfelejtse az igazságszolgáltatás értékét. A bíróságok működését a kihívásokhoz kell igazítani, a bíróságoknak pedig nem csak a növekvő tagállami számból, hanem a növekvő eljárás számból eredő terheket is cipelnie kell. Ez a tény nagyon meghosszabbította az ügyek kezelését, és ez így sérült a jogállamiség elve. Egy percben Gutland asszony kap szót. Det råder inget tvivel om att behövs fler domare i EU. Köszönöm. Azok, akik kétlik, hogy az Európai Bíróságon több bírára lenne szükség, azoknak elmondom, hogy vannak olyan esetek, amikor alig lehet dönteni, és olyan sok új ügy érkezik be, hogy ez késlekedéshez vezet. De ahogy a tanács ezt az ügyet kezeli, az meglehetősen gyerekes. De hogyha hogy őszinte legyek, talán még a gyerekek is jobban teljesítettek volna. Van itt egy olyan helyzetünk, hogy ezt az ügyet előrébb kell mozdítanunk, ha a jogbiztonságot komolyan vesszük, akkor a parlamentnek nincs más választása, mint hogy tovább vigye ezt az ügyet. De legalább minőségi garanciákra lenne szükség a, a bíróságban. Jelenleg csak 1% a nők aránya. Azt gondolom, hogy ez az összes kompetens, kiváló munkát végző nő számára sértés. Most pedig a spontán hozzászólások következnek. Négy hozzászóló van. Az első Poszpisül úr egy percben. No? <laughs> Köszönöm szépen, elnök asszony. Azért jelezkeztem szóra, mert igazságügyminiszterként dolgoztam Csehországban, és foglalkoztam a, a bíróságok terhével és ügyhátralégával. Szerintem ennek fényében mondhatom, hogy abszurd az, amit itt kínálnak. Nem történt elemzés, nem komolytalnak tartom az egész javaslatot. Összeszámoltuk a bíróságok ügyszámát és a bírák számát, objektív módon kell ezt elvégezni. Az összesen 10, maximum 10 bíróval lehetne növelni a bírák számát. Ennek duplája nyilvánvalóan politikai döntés, nem tényszerű, nem objektív. Ezt világosan meg kell mondanunk a választóinknak, az állampolgároknak. Ha nem tudjuk komoly módon emelni a bírák számát, akkor egyszerűen több adminisztrátort kell fölvenni. Hogy mi? Kapcsolja be a mikrofonját, legyen szíves. Elnök asszony, az Európai Unió egy jogállami térség, és biztosítanunk kell a polgárok jogait. És pontosan ezért szeretnék néhány kérdést feltenni. A lassan működő igazságszolgáltatás vajon nem működő igazságszolgáltatás? Igen, ez így van. De a parlament maradhat-e a végtelenségi közömbös a, a bíróságon folyó ügyekkel kapcsolatban. Kompromisszumot kell kötnünk, segítenünk kell a bíróságnak hatékonyabbá válni, de azt hiszem, hogy vannak más válaszok is. Lehetne a tanácsnokok számát növelni. Az egyik a kompromisszum azonban mégis ez lett. A lehető leggyorsabban kell jó megoldást kitalálnunk, és első alkalommal kerül intézmények közötti megállapodásba nemek közti egyenlőség, és ezért úgy gondolom, hogy ezt meg kell szavazni. Köszönjük López Aguilar úr, Marias úr egy percben. Az európai együttműködés célja az, hogy a jogállamiság érvényesüljön. Az európai közösség a jog közösségeként jött létre, a jog értelmezésének legfelsőbb szintjén pedig az Európai Bíróság áll. És más európai jogot tanító professzorok azt tanítjuk a diákjainknak, hogy az Európai Bíróság az állampolgári jogok védelmében fontos szerepet játszott. Ez így is van. Ezért támogatom, hogy megnöveljük az általános bíróság bíráinak számát, és így megerősítsük az Európai Bíróság legitimitását az állampolgárok szemében. A tagállamok minden jogrendjének képviseletet kell biztosítani az Európai Bíróságon. Polcsak úr egy percben záró felszólalásként parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném mindenkinek megköszönni a szót. Kékkártyás kérdést szerettem volna feltenni. Nem sikerült, most megpróbálom elmondani spontán felszólás gyanánt a mondandómat. Nehéz konkrét ö, szempontok alapján megítélni egy bíróság működését. Nem tudom pontosan, hogyan lehet megítélni az Európai Bíróságot ilyen szempontból, ám a javasolt reform és az úgynevezett kompromisszumos megoldás amelyre a tanács és a parlament jutott, nem oldja meg a helyzetet, ez nyilvánvaló. Nem is ez volt a célja. Szerintem az Európai Bíróság bírái számát illetően nagyon szkeptikus vagyok a választások kimenet, a szavazás kimenetet illetően. Ezt a reformot így nem tudom támogatni. Köszönjük. Ezzel lezárultak a spontán hozzászólások. Most Krecu asszony következik a bizottság részéről. Thank you very much. Köszönöm szépen a hozzászólásaikat. Reméljük, és hogy olyan kompromisszum születik, amely elfogadható. A bizottság támogatja a parlament és a tanács kompromisszumát a bírák számát illetően. Remélem, hogy a bíróság abeli képessége, hogy gyorsan meghallgassa az állampolgárok ügyeit, és gyorsan ítéleteket tudjon hozni, kulcsfontosságú. Kapcsolódik mindez az előző vitához is, amelynek tárgya a választási rendszer reformja volt, hiszen végső soron itt a bizalom, az állampolgárok, a lakosság és az európai intézmények közötti bizalom elve kell, hogy erősödjék. Persze azt mondanom sem kell, hogy a bizottság támogatja a nemek közötti egyensúly erősítését a bírák körében is. Fontos érték ez az Európai Unióban, fontos, hogy itt is érvényesüljön. Köszönöm. És hát mindjárt évfél van, talán ideje, hogy zárjuk az ülést. Köszönöm, hogy idáig itt maradtak. Monsieur Marigno Pinto. De... Marinho Pinto úr két percben, ezzel zárjuk a vitát. Elnök asszony, biztos asszony. Az igazság szellemében mondom, nincsen szükségünk további 28 bírára, hogy a általános bíróság általános problémáit megdöntsük. Egyszerűen arról van szó, hogy a tanács képtelen 12 bírát kinevezni, pedig ennyire volna szükség, és ezért 28-at neveznek ki. Tizenkét bíra helyett, tehát 28-at jelölnek, és ezzel voltak éppen az Európai Parlament és az európai választók érdekét sértik meg. A parlamentünk nevében ki kell jelentenünk, hogy az ügyhátralék nem a bírák számának hiányával függ össze, hanem azzal, hogy rossz az igazgatási rendszer az Európai Bíróságon. Volt olyan ügy, melynek fordítása több mint egy évbe tellett. 2014-ben kilenc további jogi referenst vagy nyelvészt vettek fel. És a parlament mit tesz? kapitulálunk a tanács diktátuma előtt. Egyszerűen a tanács képtelen arra, hogy megegyezzen abban, hogy ö, hogyan jelöljön 12 bírát, erre képtelenek, erre végül is minden ország jelölhet egyet. Ez szégyen. Ez ellentmond az európai állampolgárok érdekeinek, és sérti az Európai Parlament eh, büszkeségét is, hiszen nekünk feladatunk, hogy az európai adófizetők érdekeit is szem előtt tartsuk. Hatalmas összegekbe kerülnek eh, a bírák, és az emberi jogi bíróság sokkal nagyobb munkát végez, és mégis gyorsabban ledolgozza az ügyhátralékot. Az Európai Unió plusz 20 millió eurót fog kidobni az ablakon e célra. Még egyszer mondom, beszéljünk őszintén, ennek nem szabad megtörténni egy demokratikus Európai Unióban.